Proszę Państwa, bardzo Państwa proszę. Hölgyeim és Uraim, akkor kérdem Önöket, hogy foglaljanak helyet, és azt gondolom, hogy kezdhetjük az ülésünket. Mégpedig most ismét egy nyilvános meghallgatást kezdünk az Agri Envi és ITRE közös meghallgatását, és látom, hogy az összes szakbizottság jelen van, és elsőként az ITRE bizottság részéről ugye energia kutatás témában, hanem Natírt üdvözölni sor, közöttünk, mert közösen fogjunk ülésezni ezen a meghallgatáson. A Pocál urat a Környezetvédelmi Bizottságtól, Palahi úr még nincsen jelen, de még érkezik, tehát itt erdészeti stratégiáról fogunk beszélni az Európai Unióban, és természetesen az Európai Unió uh, holisztikus megközelítésében ennek a témának a megtárgyalása áll a középpontban, tehát hogy a az erdők ugye rengeteg haszonnal járnak, különbözőféle haszonnal, sokszor nem vagyunk tudatában ezeknek a hasznoknak, illetve nem is aknázzuk ki kellőképpen, és a különböző körfolyamatoknak a biztosításáról is beszélni fogunk. Ezzel kapcsolatban, tehát ami nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott fejlődést kellene elérni a gazdaságos erdőgazdálkodás területén, hiszen itt környezetpolitikai kérdésről is szó van, iparpolitikai kérdés is ez egyben. Tehát azt gondolom, hogy a jó együttműködés az erdőgazdálkodással rendkívüli fontosságú. Egy éves akciótervet hozott ki az Európai Unió, hogy stratégiát dolgozzon ki ezen a területen, és itt számos intézkedést, intézkedés csomagot javasol az Európai Unió, és ez 2015 és 2020 közötti időszakra kerül alkalmazása. 2018-ban következik be a felülvizsgálat, és ugye a klímaváltozás, az energia, politikai kérdések is közrejátszanak ezen a területen, és az különböző ökológiai kérdés felvetések, a kutatás és fejlesztés, az jóval erősebb kutatás a közös agrárpolitika terén is rendkívül fontos, hiszen a jövő fejlődési irányait kell gondolnunk, és a gazdasági fejlődést kell a gazdaság különböző területén, a vidéki régiókban is erősíteni ezzel, és főként fókuszban az a téma szerepel, hogy nem csak nyersanyagot szállít számunkra az erdő, hanem nagyon erőteljes befolyása van a környezetvédelemre is, és munkahelyek teremtésében is rendkívüli jelentőségű. Tehát ez egy több dimenzionális haszon, amit az erdő nyújt nekünk, és ezért is a témái a megbeszéléseinknek és az előadóink kiválasztása során is figyelembe vettük, három részre osztottuk a meghallgatást, és az első résznek én leszek az elnöke, majd a második rész az ITRE bizottság részéről, és a harmadik pedig a, az ITRE részéről történik, három rövid előadást is fogunk hallgat, meghallgatni, és már most kérem a pódium résztvevőket, hogy legyenek általánosságban 8 percben próbálják meg összefoglalni, és legyenek rövidek, így az előadásaikkal. A hozzászólásokra maximum egy perc időt fogunk szabni, mert hiszen az időnk rendkívül rövid, korlátozott, és meghívtunk nagyon sok szakértőt is, és megpróbálunk mindenféle szemszögből megvizsgálni ezt a kérdést. Először is szeretnénk az Európai Bizottság részéről Józefin Loris Hoffman asszonyt kér, megkérni arra, hogy a az Agri főigazgatóságon a vidékfejlesztéssel foglalkozik, és kérjük, hogy ő avasson be bennünket az EU erdő gazdálkodási stratégiájába, illetve a következő időszak fejlesztési alapjaiba, majd ezután egy pódiumvitát fogunk nyitni, és nem fogom bemutatni így előre az összes résztvevőt, hanem majd mindig a folyamatában fogom bemutatni a résztvevőket, és ezért most akkor kérném a bizottság részéről az igazgatóasszonyt, és kérem, hogy legfeljebb 10 percben adja elő a gondolatait, nagyon sajnálom, de sajnos az idő kereteink szorítanak. Jó, öné a szót, tessék. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak. Mindenek előtt szeretném Hogan biztos úr üdvözletét átadni, aki sajnos nem tud részt venni ezen a fontos mai megbeszélésen. Minden esetre az ő nevében is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, az Európai Erdészeti Stratégia és annak éves végrehajtási terve iránt. Az, hogy ma három szakbizottság együtt vitatja ezt a témát, bizonyítja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak neki. Amikor Hogan biztos úr az első eszmecserére a parlamentbe érkezett, erről volt szó, úgyhogy arra fogok összpontosítani, hogy mi történt azóta az elmúlt év során. Az erdészettel kapcsolatos szakpolitika nagyon fontos szerepet játszott az EU napirendjén. Egyre nagyobb a kereslet az erdő termékek és termények iránt, ezért több szakpolitikai kezdeményezést is tett a bizottság az erdészet és erdőgazdálkodás terén, energia, éghajlat, környezetvédelem, innováció terén, idején egy szomorú jelenséggel kezdeném. Nagyon súlyos erdőtüzek voltak az idei évben, precedens nélküli súlyosságúak, újság címekben is találkozhattunk velük. Nagyon súlyos károkozás történt az erdőkben, de a legsajnálatosabb az, hogy emberek is meghaltak az erdőtüzekben. Kérem, hogy engedjék meg, hogy részvétemről biztosítsam az áldozatok családtagjait. Az EU segíti a tagállamokat a kihívások kezelésében, a tűz, veszély és más természeti katasztrófák megelőzésében, tűzoltásban, erdő helyreállításban, különböző eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, és konkrétan nem csak a KAP keretében, hanem az EU polgári védelmi mechanizmusa keretében, a tájékoztatási rendszerei révén, illetve a környezetvédelmi és éghajlat szakpolitikák keretében. Hogyha a vidékfejlesztési aspektust nézzük, ugye a kapból pénzkeretek állnak rendelkezésre a szélsőséges események kezelésére, 2017-ben 2,4 milliárd euró állt rendelkezésre, és 70 át a megelőzési intézkedésekre kellett fordítani, ennek és 30%-ot az erdő helyreállításra. Tehát a prevenció nagyon fontos szerepet játszik a veszélykezelésben a természeti katasztrófák megelőzése fontos, tehát a nagy erdőtüzek után az Európai Bizottság megkezdte a gondolkodást arról, hogy hogyan tudna az EU még fellépni az éghajlatváltozás következményeinek kezelésére, a tüzek megelőzésére. Jövő februárban Portugáliában lesz erről egy értekezlet, a bizottság a polgári védelmi képességek növelésére tett kezdeményezést. Foglalkozzunk most a 2013-ban elfogadott EU erdőgazdálkodási stratégiára, a fenntartható kezelés és multifunkcionalitási egyében a szubszidiaritás elvének figyelembe vételével kell ezt megvalósítani több éves akciótervet fogadtunk el az erdőgazdálkodási stratégia keretében. Engedjék meg, hogy röviden elmagyarázzam, hogy melyek azok a területek, mi az a hét terület, ahol cselekszünk, és hogy hol állunk ezeken a területeken. A fenntartható erdőgazdálkodás és erdőgazdálkodási fellépések a kap keretében valósulnak meg vidékfejlesztés szellemében az összes, a teljes költségvetési keret a vidékfejlesztés keretében, ami erdőgazdálkodásra szól, több mint 7 milliárd euró a teljes 2014-20-as időszakban a közkiadásokat tekintve. A végrehajtás 5000 hektár új erdő területet telepítés jelent, 400 ezer Natura 2000-es területet környezetvédelmi kezeléssel, 7000 hektár határa agroerdészeti kezdeményezést, illetve önkéntes környezetvédelmi és éghajlatvédelmi fellépéseket, ami az erdő alapú gazdálkodások fenntarthatóságát illeti, a pénzügyi válság előtti időszakot közelíti most már az árbevétele forgalma ennek a szektornak, és ezt mindenképpen eh, dicséretesnek eh, gondoljuk. Az erdészeti biomassa felhasználást az energiatermelésre eh, tovább javítja a beruházási lehetőségeket a szektorban, hiszen a biomasszát a társadalom hasznára lehet értékesíteni. Ami az éghajlatváltozás és a tűzprevenciót illeti, Nos, az erdők a fenntarthatóbb, innovatívabb energiagazdálkodáshoz is hozzájárulnak a párizsi megállapodás követően. Most a Lulu CF-ről tárgyal a parlament a tanácssal, és első ízben konkrét és lényegi szerepet szán az erdőgazdálkodásnak ugyanakkor az erdők nagyon kivannak téve az éghajlatváltozásnak úgyhogy az éghajlatváltozást kezelő beruházásokat kell előnyben részesíteni. Az erdők és ökoszisztémák megvédése fontos prioritás a természetvédelem keretében. A Natura 2000 területek fele erdő, a természet, az emberek és a gazdaság terén kialakított akciótervet a bizottság hajtja végre. Itt a természet, a gazdaság és a társadalom közötti kapcsolódásokat erősítjük olyan fellépésekkel, amelyek relevánsak az erdőgazdálkodás szempontjából. Az innovatív erdőgazdálkodási gyakorlatok és termékek, az európai innovációs nyersanyag partnerség és biogazdálkodás keretében valósulnak meg. Az Európai Bizottság most vizsgálta felül a biogazdálkodási stratégiát és akciótervet. A konklúzió az, hogy a stratégia sikeresen mozgósította a magán és közbefektetéseket, de többet lehetne tenni annak érdekében, hogy a piac tovább bővüljön a biogazdasági központ a bizottságnál nem régen indult be, és valószínűleg segítséget tud majd nyújtani ebben. Ami azt illeti, hogy az erdőgazdálkodási szakpolitika miként javulhat tovább, az állandó erdőgazdálkodási munkacsoport nagyon fontos fórum az egyeztetésre a bizottság és a tagállamok között az összes erdő gazdálkodáshoz kötődő kérdésben. Mint tudják, a bizottság a biogazdaság, éghajlatváltozás, biodiverzitási szakpolitikák terén nyomon követi a tagállami fejleményeket a megerősített együttműködésben és más szektorális fórumokon is. A munkacsoport munkáját az érintettek részvétel erősíti a civil párbeszéd keretében, illetve a szakértői csoport keretében. Éppen holnap a két csoport, az állandó erdőgazdálkodási munkabizottság és a civil párbeszéd csoport fogja megvitatni az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiáját. From a global perspective, the EU has consistently been a nemzetközi kezdeményezésekben az EU mindig eh, útörő szerepet játszott, az illegális fakitermelés megakadályozása, a javított eh, erdőgazdálkodás terén, és most már jelentős eredményeket sikerül elérni. Eh, ezen kívül a fenntartható erdőgazdálkodásban aktívan részt veszünk páneurópai szinten, a Forest Europe keretében, illetve az ENSZ erdőfóruma keretében. Azzal zárnám, hogy az Európai Bizottság szolgálatai együtt dolgoznak azon, hogy a stratégia megvalósulhasson, és teljes mértékben kiállunk a stratégia elvei és célkitűzései mellett annak annak érdekében, hogy az erdők betölthessék szerepüket. az értékelést most kezdtük meg a stratégiáról, és 2018-ban lesznek meg az eredmények, így a több éves végrehajtás második szakaszát a konklúziók függvényében alakíthatjuk majd az új fejleményeket figyelembe véve az erdők szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm, pani Hoffman. Nagyon köszönjük, és akkor térjünk rá az első részére a meghallgatásunknak, az európai erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztési politikában ennek a területnek a szerepe. Márk Palai kap szót, aki az Európai Erdészeti Intézet igazgatója, és az intézmény rövidítése EFI, aki egy nagyon aktív intézmény, majd ő utána pedig Heike Granholm úr fog szót kapni. aki a, az Európai Erdőgazdasági Stratégia Bizottság kóelnöke, és egy megfelelő fórum elnöke az ENSZ-nél, ENSZ mellett, és minnyájuknak meg fogom adni a szót. Először már Balahai úrnak parancsoljon. Ladies and gentlemen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, rövid hozzászólásomban néhány tényt szeretnék megosztani önökkel az európai erdőterületek kapcsán és a fenntartató fejlődés kapcsán. Meg fogjuk nézni azt, hogy milyen szinten alakultak át az erdők, és hogy hogyan lehet megfelelni a foszilis energiát nélkülöző energia paradigmájának. Tehát hogyan lehet a megújuló erőforrások keretein belül fenntartható fejlődést megvalósítani, hogyan lehet fenntartható gazdaságot működtetni, és a gazdaság hogyan válhat a fenntartható fejlődés motorjává. A biológiai források, például az erdők rendkívül fontosak, különben nem jöhet létre fenntartható gazdaság. Az energia ágazatot tulajdonképpen lehet szénmentessé tenni, Ugyanakkor nagyon sok építési anyagra van szükségünk, csomagolóanyagra, közlekedésre és ruhákra és természetesen ezeknek az előállításához továbbra is a szénre és a széndiokszidra kell alapoznunk. Természetesen fontos, hogy ne fosszilis energiaforrásokat használjunk fel, hanem elvileg szénsemleges, megújuló technológiákat. Csak hogy annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani, az is fontos, hogy ne csak arra koncentráljunk, hogy a fosszilis biológiai források váltsák fel, hanem meg kell néznünk azt is, hogy a természetes erőforrásoknak megfelelő értéket adjunk. Így fognak létrejönni azok a szinergiák, amelyek az ökológia és az ökonómia, vagyis a gazdaság és a természetvédelem között húzódnak ugyanis a fenntartható gazdaság csak így valósulhat meg. Először is rendkívül fontos tudnunk, hogy az európai kontinensen mennyire fontosak az erdőterületek. Ezek az EU területének 40%-át fedik, és ezek tulajdonképpen a legnagyobb CO2 megkötő és tároló lehetőségek, és a legnagyobb víz, illetve oxigén források, a kontinentális Európában. Tehát rendkívül fontosak ezek, mind a városi, mind pedig a vidéki területek szempontjából, hiszen csak így lehet fenntarthatóan élni itt a kontinensünkön, és csak így maradnak meg a megfelelő talaj és vízforrások. De az erdők egyéb fontos szerepet is játszanak. Ezek az erdők a legfontosabb biológiai források azokban az ágazatokban, amelyek nem élelmiszer és nem takarmány előállítására koncentrálnak. Olyan alapanyagokat tudunk előállítani, amelyek helyettesíthetik a fosszilis eredetű termékeket. Fontos ez a textiliparban, a vegyiparban, a műanyagiparban és az építőiparban. Tehát nagyon fontos potenciál rejlik ebben a gazdasági ágazatban, annak érdekében, hogy létrejöjjenek a körkörös gazdaság és a körkörös biogazdaság eredményei. A jövőnk szempontjából tulajdonképpen nem is jövő, hanem már is gazdasági realitás mindaz, amit elmondtam. Az erdő alapú gazdaságok fontosabb szerepet töltenek be, mint minden más forrás, mind a textiliparban, mind a műanyagiparban. Több mint 3 milliárd, több mint 3 millió munkahelyet valósítanak meg, és itt jön létre az igazi, inkluzív, vagyis befogadó, helyi jellegű gazdaság, és ez az acéliparra is vonatkozik. Tehát mind az infrastruktúra, mind a beruházás, mind pedig a munkahelyteremtés szempontjából rendkívül fontosak. Ezen kívül szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az erdők nem csak azért fontosak, hogy a vidéki területek fenntartásában részt vegyenek, hanem abban is, hogy környezeti szempontból ellenálló és fenntartható városokat építsünk. Ugyanis ez az egyetlen olyan építő anyag, amely fenntartható módon előállítható, és tulajdonképpen az építőiparban kellene a legnagyobb lépéseket megtenni. Hogyha fával helyettesítenénk az acélt és a téglákat, akkor 50%-kal csökkentenénk a CO2 kibocsátást egy adott épület esetében. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az építőipar 35%-át felelős a CO2 kibocsátásnak, akkor láthatjuk, hogy milyen rendkívül magas értékekről van itt szó. Az is nagyon fontos, hogy a városi területeken városi erdők, parkok és fák legyenek, amelyek mind a hűtés, mind a fűtés szempontjából fontosak, és mindenképpen ez lesz majd a klíma szempontjából intelligens város gerince. És most szeretném bemutatni, hogy mennyire fontosak az erdők, illetve hogy milyen potenciál rejlik az erdőkben a fenntartható, szem, fenntartható fejlődés szempontjából. És annak érdekében, hogy tudjunk élni ezzel a potenciállal, és hogy tudjuk javítani a természeti ellenálló képességet, rendkívül fontos, hogy holisztikus, tudományos és hosszú távú politikai keretet készítsünk el megfelelő ösztönzőkre van szükség, hogy megszülessenek azok a beruházások, amelyek katalizátorként működhetnek, és amelyek egy fölfelé mutató pozitív spirált indíthatnak el a biogazdaság, a kormányzás és az ellenálló képesség alapkövei körül. Tehát abban a kontextusban, Amint az imént felvázoltam, nagyon sok koherens és fontos politikai célkitűzésünk, illetve prioritásunk van. De tulajdonképpen nem is ez a kulcsfontosságú kérdés, hanem az, hogy az európai erdőkezelési stratégia minden egyes erdővel kapcsolatos politikai fejlesztés vezérfonalává válhat-e. És amennyiben nem, akkor mit kell tennünk annak érdekében, hogy életet leheljünk ebbe a stratégiába. És azzal fejezném be az előadásomat, hogy elmondom, hogy fontos, hogy létrejöjjön egy olyan politikai, tudományos fórum vagy platform, amely mentén megfelelően ki lehet dolgozni, a különböző stratégiákat. Tehát a tudományos politikai párbeszéd tulajdonképpen nem létezik, jelen pillanatban pedig erre nagyon komoly szükség lenne. Ugyanis, hogyha nincsen komoly tudományos politikai együttműködés, akkor az európai erdő stratégia sem lehet hatékony. Köszönöm. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes gondolatokat, és köszönöm, hogy az időt is betartotta, és akkor most szeretném Granholm úrnak megadni a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Distinguished... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, kedves kollégák, mindenek előtt szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek, és különösen három szakbizottságának, hogy ezt a közmeghallgatást megszervezték. Úgy gondolom, hogy kitűnő példája ez annak, hogy mennyire érdeklődik az elmúlt években a parlament az erdőgazdálkodás témái iránt, és ezt csak üdvözölhetjük. Ah, én is szeretnék ezért köszönetet mondani önöknek. az európai ah, erdészeti erdőgazdálkodási stratégia első éveinek szeretném megvonni a mérlegét. Mi úgy találjuk, hogy az erdészeti stratégia nagyon jó dokumentum, ugyanakkor a fő kihívások abban állnak, hogy hogyan lehet a következetességét és a koordinációt a szakpolitikai előkészítésben javítani. Szeretném hangsúlyozni, ahogy a stratégia maga is hangsúlyozza, hogy az erdők és a fenntartható erdőgazdálkodás hidat képeznek a vidéki, városi és ipari, a helyi, nemzeti és globális környezetek között. Természetesen, ahogy a végrehajtás zajlik, nagy a lehetőség, és egyben szükség is van a végrehajtás javítására, a e, szakpolitika előkészítésben, végrehajtásban és értékelésben egyaránt. A kérdés az, hogy kinek a feladata ez. Nos, minnyájunknak, az Európai Bizottság főigazgatóságainak, a tagállamoknak, a parlamentnek, az állandó rendészeti szakbizottságnak és más csoportoknak és szereplőknek egyaránt. Hogyan lehet előbbre jutni? az erdőt a megoldás részének kell tekinteni, így az Európai Unió erdő stratégiája továbbra is eredményes lehet. Fontos, hogy a napi rend előkelő helyén szerepeljen 2019 után is az erdőgazdálkodás kérdése, így az új bizottság munkaprogramjának és a következő parlamenti ciklus munkájának is része legyen a sikeres területeket nem szeretném részletezni, lehet, hogy majd később önök meg is kaphatják ezeket a szlájdokat. Azt hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos a koherencia a többi szakpolitikával és eszközzel, vidékfejlesztés, biodiverzitás, biogazdálkodás, stb nagyon hasznos tanulmányok készültek a stratégia végrehajtásáról, de időnként nyitott kérdés marad, hogy a tanulmányok mennyiben tudták segíteni a stratégia végrehajtását. Mi tapasztalataink? A legpozitívabb rész az, hogy együtt dolgoztunk. A stratégiát a bizottság és a tagállamok együtt készítették, és a az SFM kritériumokat értékelő munkacsoport is nagyon jó példa. Ugye itt a biomász, vagy biomassa felhasználása volt a szempont, az együttműködés a különböző csoportok között jól kialakult, és mint említettem, a parlament a kezetektől fogva aktív szerepet játszik a meghallgatások megszervezésével. Arra is mondanék példákat, ahol javítani kellene a működés. Természetesen nagyon aktuális most az úgynevezett LULU-CF rendelet. Nem fogok belemenni a részleteiben, megnyugtatom önöket, csak azt hangsúlyoznám, hogy az EU erdészeti stratégiája nem igen foglalkozik ezzel a rendelettel, az információs bázis bizonytalan és nem teljes, a társadalmi-gazdasági elemzés nem tartalmazza. Az is kérdés, hogy az éghajlat szakpolitika, megújuló növekedés, foglalkoztatás, stb. területekkel összhangban van-e a stratégia? Egy tanulmányt végeztek a hatásokról, de úgy látjuk, hogy a tanulmány következtetéseit nem igazán vették még figyelembe elég jó információs alappal rendelkezünk-e ahhoz, hogy hatékony legyen a szakpolitikánk, vetődik fel a kérdés. Mit kell hangsúlyozni a jövőben? Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy a kapcsolódásokat és a koherenciát aktualizálni kell a közeljövőben várható szakpolitikákkal, illetve kialakuló új eszközökkel az erdőnek fontos szerepet kell biztosítani ezen belül. Az az információs alapokat erősíteni kell. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon érzékeny kérdés a tagállamok számára, de azért előre lehet lépni benne. Meg kell próbálni fejlettebb technológiákat alkalmazni. a jövőben a fenntartható erdőgazdálkodásra és az egész értékláncra kell összpontosítani, és következetesnek kell e, lenni a fellépésünkben helyi, nemzeti és EU szinten. Például, amit amikor a globális erdőírtások témájával foglalkozunk, ne csak a problémával foglalkozzunk, hanem jó lenne, hogyha egy pozitívabb ö, ö, hozzáállásban akciótervet is készítenénk. A kulcskérdés az, hogy hogyan lehet a jövőben jobban megvalósítani a stratégiát. Több találkozóra, intenzívebb munkára van szükség, nem csak a végrehajtásban, hanem a szakpolitikai előkészítésben és javítani kell a kapcsolatokat a csoportok szerepvállalók között, az együttműködést, a koherenciát, és az Európai Uniónak, a bizottságnak nem kell mindent EU szinten csinálni, talán nemzetközi szintre is ki lehetne lépni. Végül pedig, elnök úr, az előrelépés a mi javaslatunk szerint az, hogy folytassuk az EU erdőgazdálkodási stratégiájának a közös alkalmazását, közösen végezzük el megfelelően az elemzést, és bízunk benne, hogy továbbra is prioritás lesz az erdőkérdés a parlament és a bizottság számára a jövőben is. Ehhez a többi fórumon is egy kell, együtt kell működnünk, és az erdőkérdésnek prioritást kell biztosítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ennyi úr jelentkezett először szóra, tessék. I, I'm quite pleased I am Köszönöm szépen. Hát nagyon örülök annak, hogy én vagyok az első hozzászóló. Gondolom mindenki tudja, hogy mit fogok mondani. Azt fogom mondani, hogy nem Európai Uniós kompetencia az erdőgazdálkodás, és mégiscsak itt vagyunk mi, a képviselők, a vendégek, és mindenki azt hallja, hogy az Európai Unió ugyanúgy rendelkezhet erdészeti kérdésekben, mint mezőgazdasági kérdésekben, de ez nem így van. Úgyhogy az itt jelenlévő képviselőknek az embereket, a európai polgárokat kellene képviselniük, úgyhogy az ő nevükben mondom, hogy semmi joguk ezzel a kérdéssel így fogalmazni, mert az nagyon rossz precedenst fog teremteni. Nem is értem, hogy miért szólnak bele ezekbe a kérdésekbe, illetve hogyha ebbe beleszólnak, akkor legközelebb majd azt mondják, hogy akkor majd beleszólunk az egészségügyi ellátórendszerbe is, meg beleszólunk az oktatási rendszerbe is és aztán a végén meg majd az időjárást is közösen fogjuk szabályozni, mert az nem eléggé szép. Vagy mi történik itt, hogyha a tagállamok nem fogadják el azt, amit a bizottság mond, akkor majd bíróság elicitálják őket? Ezt szeretném megtudni. Tak, wszyscy o tym wiemy. Igen, köszönöm szépen hiszem, hogy ezzel a tényel minnyáján tisztában vagyunk, de természetesen azért bizonyos koordinációs feladatok és együttműködés azért fontosak minnyájunk javára. Vájc úr, tessék! Ebben a témában azt gondolom, hogy ez Európai Unió nagyon is foglalkozon az erdőgazdálkodással, mert hogyha a klímagazdálkodással valóban fel akarjuk venni a harcot, akkor mondja el nekem, hogy amikor mondjuk például kivágnak re hatalmas erdőterületeket, azok vajon milyen hatása lesznek a klímaváltozásra. Tehát nagyon is helyes az, hogy az Európai Intézmények Parlament is foglalkozik ezzel a témával. Még egy kérdésbe hadd menjek bele. Sokszor egymásra mutogatunk, más országokra mutatunk az újunkkal, hogy náluk kivágták az erdőket, és hogy ez folyamatosan növekednek az ilyen területek Romániába, Bulgáriába, Bulgáriában, Lengyelországban is, de ugyan így zajlanak ilyen esetek, és ezért is tartom olyan nagyon fontosnak azt, hogy igenis először nézzünk a saját házunk helyen körül, és hogy ne történhessen ilyen nálunk az Európai Unióban, hiszen gyakran a gazdálkodók, akik egyben erdő gazdálkodók is, az ő számukra nagyon fontos az, hogy egészen addig, amíg nincsen ára mondjuk a lombos fáknak, addig nem, tudunk, nem tudjuk elérni azt, hogy vegyes erdőket ültessenek, amikre viszont klíma technikai szempontból rendkívül nagy szükségünk van, úgyhogy köszönöm ezt a közös munkát. Igen, köszönöm szépen, és hadd emlékeztesen minnyájukat arra, hogy ha hozzá akarnak szólni, akkor a második pódium körhöz, vagy a harmadikhoz is hozzá tudnak szólni. Feneke úr! Köszönöm szépen! A tudományos politikák hatékonyságáról beszéltünk az imént, és szeretném elmondani, hogy én alapvetően támogattam mindent, ami a biomasszával kapcsolatos a saját tagállamomban, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat megtanultam erről, különösen Prince Searchington professzortól, a Princeton Egyetemről a biomassa kapcsán, és a newcastle példát is ismerem, de aztán úgy tűnik, hogy 70%-kal több üvegház hatású gázt bocsátottak ki, mint hogyha egyszerűen szenet égettek volna és Szöcsinger úrtól megkérdezték, akkor ez azt jelenti, hogy akkor holnap reggeltől újra szenet használjunk, és ő azt mondta, hogy igen. Hát ez elég furcsán hangzik, de úgy tűnik, hogy ez mégiscsak így van. Tehát akkor most mi történik? Akkor most eddig hazugságokat hall, hallottunk, tehát mégiscsak vissza kellene térni akkor a szénre. A kérdésem az, hogy ezt önök tudják-e ezt a tudományos tényt, illetve hogy mi a véleményük erről. Ami a balti erdőket illeti, úgy tűnik, hogy mégsem tudunk ugyan annyi energiát előállítani, mint a fosszilis energiaforrásokból. Kérdezem, hogy mi erről a véleményük. Igen, ö, akkor ö, megtakarítottunk egy kis időt. Müller asszony következik. Köszönöm szépen. Az Európai Közös erdőgazdálkodási stratégiánk a fenntartható erdőgazdálkodást kívánta erősíteni, és a szektor tovább akarta fejleszteni az innováció útján, és ezt nem is szabad, hogy feladjuk, és természetesen a klímavédelme, a biodiverzitás védelme természetes dolgok, de persze itt azért arra oda is el szeretnénk jutni, hogy védenünk kell a magántulajdonú erdők eh, védelmét. És eh, azt gondolom, hogy itt nagyon gyakran túlzottan kevés eh, kihatásuk van bizonyos témákra. Tehát van itt koherencia valójában ezen a területen, hiszen itt az erdőgazdálkodók és az erdőgazdálkodási stratégiánk érdekében, főleg a RED 2 a Lulu 2 és a gap kapcsolatos, kapal kapcsolatos vitákkal kapcsolatban. Hadd kérdezem meg, hogy mit gondolnak, hogy ténylegesen még be fogjuk tudni vonni a megfelelő szakértőket annak érdekében, hogy az erdőgazdálkodás szakterülete is méltányosan jelen legyen ezen a területen? Köszönöm szépen. Nirkulen asszony, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Én is egyetértek egyébként azzal, hogy itt tagállami kompetenciáról van szó, de hát nagyon sok jogalkotással kell foglalkoznunk az energia politika területén, és tulajdonképpen az erdők az energia és a környezeti politika fontos részét képezik. Hogyha jól értettem az előadókat, ők azt mondták, hogy általánosságban jó az erdészeti stratégia. Természetesen vannak esetleg itt hiányosságok, amelyeket ki kellene dolgozni, de alapvetően jók az erdőkezelési stratégiák. Az is elhangzott, hogy megpróbálunk magasabb szintű koherenciát és koordinációt létrehozni, és hogy esetleg gyenge ez a stratégia, és a politikai előkészítésben ennek nagyobb erőt kellene adni, ezzel egyetértek. És amikor hatástanulmányokra kerül sor, akkor jobban fel kellene használni a tudományos eredményeket. A kérdésem az, hogy van esetleg konkrét tanácsuk arra, hogy az erdők tekintetében európai szinten hogy tudnánk jobb hatástanulmányokat készíteni? Az egyik előadó elmondta, hogy a LULUCF tulajdonképpen nem volt a legjobb példa mert a Lulu CFM belül voltak hiányosságok. A kérdésem az, hogy van -e esetleg olyan tapasztalatuk, ahol az állandó erdészeti bizottságok hatékonyabban dolgoztak, vagy ahol jobbak voltak a hatástanulmányok? Köszönöm. Köszönöm szépen, és kérném önöket, hogy ne lépjék túl a önökre szabott időt. Andrió úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a panel két hozzászólójának. Először is azért, mert tudom, hogy nem európai kompetenciáról van szó, de mégiscsak közös érték ez, közös örökségünk ez, és amikor környezeti szempontból, illetve a klímaváltozás szempontjából valamilyen probléma merül fel, akkor azt mégiscsak közösen kell megoldanunk. Ezért úgy gondolom, hogy ennek a közös örökségnek a kezelésében igenis közösen fel kell lépnünk, tehát egyfajta európai erdészeti stratégia igenis fontos, sőt, ennek pontosabbnak és erősebbnek, szigorúbbnak kellene lennie. Én a fenntartatósági kritériumot nagyon fontosnak tartom, illetve szeretném megkérdezni, hogy a Forest Europe kapcsán hogyan vélekednek a meghívott előadók. A kérdésem az is, hogy hogyan tudjuk összehangolni a különböző politikákat, hiszen mondjuk a life ban vagy a FEADER-ben vannak finanszírozási lehetőségek, de ezeket hogyan lehet hatékonyan és európai szinten felhasználni. Köszönöm, Delano úr. Köszönöm szépen. Valóban megújuló energiaforrásról van szó, de hát ezért itt több évtizedes ciklusokról beszélünk, ez nem egyik napról a másikra újul meg. Nagyon sok tanulmány készült ugyanakkor azért arról is beszélnünk kell, hogy a végrehajtás kapcsán elég sok feladat vár még ránk. Az erdő és a faanyag több szintű felhasználása kapcsán még további tanulmányokra lenne szükségünk. Fontos, hogy egy kicsit messzebbre menjünk annál, mint ahogy eddig gondolkodtunk, és Egnyú úrral ellentétben úgy gondolom, hogy hiába nem európai kompetenciáról van szó, akkor is nagyon fontos és európai kérdés ez, az erdeink jövőjének érdekében igenis el kell gondolkodni azon, hogy az európai alapok, a LULUCF, vagy pedig a KÁP milyen közös erdőkezelési lehetőségeket rejt. Na, Roberta Köszönöm szépen, és most szeretném Mátén Obernek megadni a szót. Ö, Az Európai Parlament Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy röviden bemutathassuk az álláspontunkat itt az Európai Parlamentben. Hogyha a klímaváltozásról beszélünk, akkor a Párizsi klímaváltozásról kötött egyezményről is beszélünk, és arról, hogy hogyan szeretnénk a jövőnket itt Európában alakítani, és Ilyenkor az erdőgazdálkodásról is beszélünk, és tudjuk, hogy ilyenkor ez befolyásolni fogja az erdőgazdálkodást is, hogy akarjuk vagy nem, ez így lesz. Hogyha más politikai területeken történik, amikor az erdőgazdálkodásról beszélnek, illetve az erdő tulajdonosokról, akkor koherens módon kellene ezeket a dolgokat kialakítani. Nem szabadna, hogy ellentmondások legyenek, itt a dolgok között, és hogy épp ezért az erdőgazdálkodásnak, illetve az erdő tulajdonosoknak ezek segítsenek, és segítenünk kellene nekik, hogy ők erősek lehessenek, és hogy a gazdák a munka helyeket is megőrizhessék ezeken a helyeken, hiszen nagyon fontos a koherens gazdas, gazdálkodás az erdőgazdaság területén, és ugyanis ez egy rendkívül fontos erőforrás, a fa, az erdő, amit nem szabad gyengítenünk, hanem erősítenünk kellene, és ezért kérném önöket, hogy itt egy nagyon fontosan egy erdőgazdálkodási stratégia bioökonomikus szempontból is, hogy figyelembe vegyük a megújuló energia, erőforrások területét is ezen a téren. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és uh, uh, talán még a szakértőinket uh, megkérhetem, hogy szóljanak hozzá az adott sorrendben, két-három percben. Köszönöm. Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket, ami a bioenergia témáját illeti az erdészeti alapokon egy egész napot eltölthetnénk ennek a megbeszélésével. Ezer különböző szempontja van ennek, tehát nagyon nehéz ezt így most megítélni, jó-e vagy rossz. Úgy gondolom, hogy az erdészeti bioenergia nagyon sok helyen értelmes megoldás, más helyeken nem értelmes megoldás. Úgy gondolom, hogy hosszú távon a foszilis anyagok helyébe a megújuló biológiai anyagok kell, hogy álljanak, ebben hiszünk. Voltak kérdések arra vonatkozóan is, hogy eléggé használjuk-e a tudományos információkat az erdészeti vitákban. Úgy gondolom, hogy nem. Úgy gondolom, hogy megfelelő tudományos párbeszédre lenne szükség az erdészeti erőforrásokkal kapcsolatban. Elég fragmentált a jelenlegi környezet, és elég sok a téves információ. A párbeszédnek proaktívnak kellene lennie, nem reagáló jellegűnek. Úgy gondolom, hogy bizalmon alapuló tudományos párbeszédet kell folytatni a szakpolitika megfelelő megvalósítása érdekében az erdészeti stratégiából még hiányzik ez az erdőgazdálkodás tekintetében. Ami a stratégiát magát illeti, a dokumentum nagyon jó, benne van minden releváns pont, persze ez ízlés dolga, de tényleg releváns, csak kérdés, hogy tényleg ez-e a referencia az erdőköz kötődő szakpolitikai fejlemények terén Európában. Nagyon sok kezdeményezés történt ugyanis, eh, anélkül, hogy figyelembe vették volna a stratégiát aztán az erdészeti intézkedések és a vidékfejlesztési alapok kapcsolatára kérdeztek rá. 7 eh, milliárd euróról van szó, a teljes kiadás 5 százalékáról. 5%-a a vidékfejlesztésnek költődik, a terület 40 százalékára az erdőkre, és mi a hatása 7 milliárd eh, eurónak? Most eh, alaposan elemezzük ezt, és szeretnénk megállapítani, hogy mennyire hatékonyak az erdőgazdálkodási intézkedések részemről ennyiben reagálnék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a szakpolitika szempontjából a kompetenciára vonatkozó kérdések a legfontosabbak. Én leginkább azt mondanám, hogy van egy sor szakpolitika, ami foglalkozik az erdészeti kérdésekkel, és ezért alakították ki az EU erdészeti stratégiáját. Ugye felvetődött, hogy rendelkezik-e hatáskörrel az EU. Úgy gondolom, hogy a stratégiára szükség volt, és továbbra is szükség van rá sajnos az összes nevet nem tudtam megegyezni, de megpróbálok a kérdésekre azért válaszolni. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mi jó az erdőgazdálkodási stratégiában, és mi hiányzik belőle. Véleményünk szerint nem egy dokumentumra lesz szükség, amit majd adakta lehet tenni. A stratégia egy eszköz kellene, hogy legyen célok elérésére használható eszköz. A célok és a környező világ változnak, ezért ezekhez kell igazítani a stratégiát. Úgyhogy amikor a biogazdálkodási stratégiáról uh, vitát folytatunk, biodiverzitási programokról döntést hozunk, a lehető legkorábbi szakaszban integrálni kell az erdészeti víziót. Azt is megkérdezték, hogy az állandó erdészeti bizottság tudott-e pozitív hatást elérni, van-e erre példa, Nos, a fenntarthatósági kérdéseket és a kritériumokat hasznosan tudta ez a bizottság megvitatni. A kockázat alapú megközelítést alkalmaztuk, és a megújuló energiákról, az erdészeti biomassa felhasználásról a bizottság által készített dokumentum ezt figyelembe vette hasznos mm, tapasztalat az is, amit hallottunk az erdőtűz információs rendszerről. Az én országom nem aggódik az erdőtűzek miatt, de nagyon pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy mi történik ezen a területen. Tehát ez is egy nagyon jó példája az együttműködésnek. Aztán feltettek egy kérdést a Forest Europe fenntartatossági kritériumaira vonatkozóan. Ennek egy részét figyelembe fogják venni, amikor a fenntartható erdőgazdálkodási kritériumokat meghatározzák. Ez folyamatosan változik, tehát ez a történet soha nem fog véget érni. Remélem, hogy sikeresen választottam legalább a kérdések nagy részére. Köszönöm. Köszönöm szépen a szakértőinknek, és köszönöm a kérdéseket is, amelyeket feltettek, köszönöm a válaszokat, és akkor térjünk rá a következő pódiumbeszélgetésre, ami a második része a meghallgatásunknak. Kupula Nátri asszony fogja átvenni tőlem a szót, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Buzek úr nem tud itt lenni, az ő nevében elnöklöm ezt az ülést. Az ITRE szakbizottságnál is nagyon nagy tulajdon, jelentőséget tulajdonítunk az immár második ízben megrendezett erdőstratégiai meghallgatásnak. A, az innovációval, a biogazdálkodással, a feldolgozó ágazattal foglalkozunk. Két előadónk lesz. Philip Freiherzu Gutenberg alelnöke az Európai Erdőtulajdonosok Konfederációjának gazdasággal, filozófiával is foglalkozott. Gutenberg úrnak adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak. Engedjék meg, hogy én is gratuláljak ehhez a példás kezdeményezéshez, hogy közös meghallgatást tartanak az erdőgazdálkodási stratégiáról. Másrészt azért is köszönet illeti önöket, hogy a magánerdőgazdálkodók szövetsége vezetőjeként meghívtak engem is, és elmondhatom a mi szempontunkat. Én nagyon általánosan fogok csak beszélni ki, kik vagyunk mi a gazdákkal ellentétben mi gyakran túl kicsik vagyunk, és nem is tűnünk fel a radar ernyőkön vagy képernyőkön, de azért 16 ezer emberről van szó, csak hogy a többségünk nagyon kicsi területtel rendelkezik, 5-6 futballpályányi erdővel, Úgyhogy ebben van a nagy lehetőség és a nagy kihívás egyszerre. Tehát nagyon sokszínű ez a társaság, és nagyon sokféle célja van az embereknek. Ugyanakkor határozottan szeretnénk együtt fellépni a dinamikus természetes folyamatok megőrzése érdekében, amit nap mint nap tapasztalunk az erdőkben. Generációkon át megtanultuk hogy minden ideológián túlmenően a fenntartható erdőgazdálkodás csak akkor életképes, hogyha holisztikus módon állunk hozzá. Vagyis, hogyha ennek a témának minden vonatkozásával foglalkozunk. A holisztikus azt jelenti, hogy napról napra kompromisszumot, egyensúlyt próbálunk kialakítani a három pillér valamelyike kiesik, a rendszer összeomlik az erdők nagyon sokszínű ökoszisztémák, oxigéntermelés, vízmegkötés, talajmegkötés, fauna, flóra, táj, képző elem, energia, erőforrás, és hát építőanyag, fa forrása. a 21. századról sokan azt mondták, hogy a fa évszázada lesz, és én teljesen egyetértek ezzel, de csak akkor lesz ez így, hogyha továbbra is tudjuk rendesen kezelni az erdőket, és nem adjuk át magunkat a divatoknak, fontos, hogy pénzt és időt fektessünk az erdőkbe. Száz év, amire egy erdő felnő. Meg kell változtatni az öt tíz éves szakpolitikákat, ezek nem motiválnak bennünket. Az elmúlt 300 évben fokozatosan alakítottuk ki a fenntartható erdőgazdálkodást. Továbbra is tanulunk, de úgy gondoljuk, hogy most már be tudtuk bizonyítani, hogy úgy lehet fát termelni, hogy ezáltal nem hozzuk veszélybe az erdő többi hasznos funkcióját. Szívesen egyeztetünk bármilyen tárgyalóférrel, hogy tovább javítsuk a tapasztalatainkat, tudásunkat viszont amit nem tudunk elfogadni, az az ideológikus alapon tett követelés, nem tudományos alapok figyelembevétele. A környezetre odafigyelünk, és a pénzügyi kockázatokkal is megbírkózunk. Nagyon fontos különbség ez a többi érintetthez képest preferenciális hozzáállást kérünk, és több, nagyobb tiszteletben tartását a tulajdonjognak. David Thomas úr, ennek a parlamentnek korábbi eh, képviselője, azt mondta, hogy az EU erdészeti stratégiájának figyelembe kell vennie azt, hogy Európa erdőinek többsége, több millió erdőtulajdonos kezében van, multifunkcionális erdőgazdálkodást kell lehetővé tenni számukra, annak érdekében, hogy fenntartható legyen a gazdálkodás. Az ő tulajdonjogukat mindenképpen tiszteletben kell tartani. Úgy gondolom, hogy ez az ajánlás ma aktuálisabb, mint valaha. Az első EU erdészeti stratégia egyértelmű jelzést tesz a többi szakpolitika e, irányában, e, mi szerint e, a szubszidiaritást figyelembe kell venni, az erdő sajátosságát figyelembe kell venni. Ma két fontos téma van, amelyek azonban másodlagosnak tűnnek a stratégiában az erdő, az erdő gazdálkodás, más szakpolitikákat hivatott szolgálni a stratégia szerint. Ugyanakkor meg vagyunk győződve róla, hogy az EU erdőgazdálkodási stratégiája sokat kellene, sokkal többet kellene, hogy tegyen annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a szakpolitikák. Ha komolyan vennék a stratégiát, akkor szolgálná a koherenciát, hiszen ez volt a fő célja az ENSZ fenntartható fejlődési céljai és a párizsi megállapodás fontos jelzések, mi szerint az EU-nak következetesen kell a szakpolitikáit kialakítani minden ágazatban, a biogazdálkodási stratégia is ide tartozik. A fogyasztási sémák káros hatással vannak harmadik országokra, a környezeti lábnyomunkat exportáljuk, ez a jövőben nem mehet így tovább, a hátsó udvaron is rendet kell tennünk. Globális szempontból a fenntartatosságot nem lehet külföldre utalni. Az erdők a vidéki területek szerves részét képezik, stabilitást és növekedést teremtenek, az erdő termékei, terményei nagyon fontos lehetőséget jelentenek egy értékláncban. Építőanyag, tűzifa, és még sok minden játékok, gyufa készül fából. Fontos tehát, hogy építőanyagot, bioenergiát, különböző papíripari termékeket, higiéniai termékeket kapjon a társadalom az erdőtől. Az erdő és a faanyag egyedülálló, megújuló erőforrásnak számít, ezért erőteljes EU erdőgazdálkodási stratégiára van szükség, ami egybefoglalja ezt az egész komplex területet mi az EU-ban tudjuk, hogyan lehet fenntarthatóan kezelni az erdőket, és úgy gondolom, hogy a 21. században tartozunk azzal a következő generációknak, hogy az erdőket és a fanyagot a politikai ágenda élére tegyük. Köszönöm szépen. Fantasztikus. Három másodperccel, nyolc perc előtt befejezte. Köszönjük szépen. Konrád Tomaszewski eh, következik most, eh, erdészeti tudományok doktora, a Környezetvédelmi Minisztérium eh, főtanácsosa Lengyelországban. több mint 40 éve dolgozik az erdészeti főigazgatóságon. Tessék, Tomaszewski úr! Mi e, europarlamentarzyści v przeciwie... E, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az előttem szólókkal ellentétben én e, egy olyan helyzetről szeretnék beszélni, amelynél az állami kézben lévő erdők szerepe a legfontosabb. Tehát ugye 9 millió hektárnyi erdővel rendelkezünk, és, és ennek csak 20%-a a magánkézben lévő erdő, tehát ez azt jelenti, hogy 80%-a állami erdő gazdálkodások kezelésében van. És ezért én teljes körülön egyet tudok érteni azzal, ami már itt elhangzott. Az új erdőgazdálkodási stratégia azt mutatja meg egyértelműen, hogy a legalábbis a lengyel jogi keretek között ö, olyan eljárás lehetséges, ami nem a hivatalokon keresztül történik, de azért nagyszerű lenne végig gondolni, hogy hogyan lehetne több befolyást gyakorolni erre a területre. Ami tehát az új, erre a stratégiára gondolok, am, nem politikára. Amikor én azt a szót hallottam, hogy stratégia, nagyon elégedett voltam, hiszen én az állami ö, erdő erdők igazgatója vagyok, és Lengyelországban, és ezért csak azt tudom elmondani, hogy ami a lengyel törvényekben szerepel, az, azzal találkoztam ezekben a gondolatokban. Az korábban 2006 kihozott törvényi szabályozások, és azok csak nagyon nehezen lesznek a jelenlegi stratégiában megvalósíthatóak, mégpedig miért is? Mert a, az egyes kompetenciák és jó, feljogosultságok az Európai Unióban a klímapolitikával kapcsolatban, hogyha ezek így megmaradnak, akkor nagyon nehéz lesz egy kiegyensúlyozott erdőgazdálkodási politikát 2021 után végrehajtani. A Lulu CF-ről beszéltünk az előbb, és hogyha egy ilyen rendelkezést rögzítettünk, a, az a fa, mint erőforrás, nyersanyag kapcsán és az egyes országokban eh, egyeztetése kerül sor, akkor Lengyelország egészen biztos amellett lesz, hogy a jelenlegi számokhoz képest a százalékokat ö, eh, le kell faragni, és ez pedig nem felel meg annak, ami jelen pillanatban a tudományállásának megfelelne. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy egy kiegyensúlyozott erdőgazdálkodás, ö, az egy valóban egy példakép is lehet általánosságban a kiegyensúlyozott iparágak körében, de hogyha viszont egyeztetni tudunk egymással, hogyha nem veszünk, nem leszünk figyelemmel a környezetvédelmi kritériumokra, akkor nagyon nehéz lesz kiegyensúlyozott és fenntartható erdőgazdálkodást folytatni. Tehát, hogyha nem tartjuk magunkat az itt megadott határértékekhez, akkor ugye egyrészt mondhatjuk azt, hogy hát az erdők ugye széndiokszidot bocsátanak ki ilyen esetben, és ezért, hogyha az új erdőgazdálkodási stratégia megvalósításáról beszélünk, akkor egy, egy egocentrikus hozzáállásra van szükség, ami azt követeli meg, hogy az ember a lehető legnagyobb mértékben vonuljon vissza a környezetvédelem bolygatásától. Tehát, hogy ezt szokták mondani, mert az iparosodás, a civilizáció eredménye, hát az egy az erdőink fragmentálását hozta létre, tehát az erdők bizonyosokig szigetekké váltak, bizonyos helyeken még az európai kontinensen még vannak nagyobb összefüggő erdők, és azok természetesen bizonyos eljárásoknak vannak alávetve, és ennek köszönhetik a létüket, de azért itt ezek már nem elsődlegős erdők, amelyekről beszélhetünk. Tehát, tehát itt többnyire fragmentált erdőterületekről beszélhetünk, és az erdőgazdálkodással kapcsolatban is csak egy észszerű erdőgazdálkodás mellett lehet fenntarthatóan gazdálkodni. Tehát itt környezetvédelem politikai szempontból az erdők és a társadalom védelme szempontjából is ezek rendkívül fontos kérdések, csak hogy néhányat nevezzek a legfontosabbak közül. És vannak azért persze negatív kicsengésű dolgok is ezzel kapcsolatban, és éppen ezért a Lengyelország védelmére fog kelni az új erdőgazdasági stratégiának, az új kap 24-ben mi szeretnénk elérni, hogy egy erdő stratégia is kerüljön elkészítésre a széndiokszid területén. És mi azt szeretnénk, hogy egészen addig, amíg az alapfeltételeket nem módosítjuk, német, Lengyelországban szeretnénk a széndiokszid kibocsátások alapból visszaszorítani 2018-ban már, és az erdőgazdák gondolkodást eh, ennek alapján folytatni, ami nem utópia véleményünk szerint. Ami rendkívül fontos, hogy az erdők a környezetvédelmi láncnak nagyon fontos részei, és ezért eh, támogatni kellene, lehetne azt, hogy fával építsünk, fából építkezünk, technológiákat lehetne kidolgozni erre, hogy kizárólagosan fából lehessen házakat is építeni, illetve más dolgokat is. Ez lenne egy harmadik pillére ennek a stratégiának. A fa, mint energia hordozó, rendkívül érdekes témát jelent. A fa és az energia. Sokan beszélnek erről, azonban senki sem szeretné egészen konkrétan ezt a dolgot megvalósítani. Nagyon sokáig vártunk erre a definícióra az állami erdőkben, és a lengyel erdőket 2018-tól pontosan ilyen alapokra fogjuk helyezni, mégpedig, hogy fűtési célokra fogunk fát előállítani az erdőinkbe, és tehát itt a jogi formulák azért eléggé különbözőek lehetnek az erdőgazdálkodás területén, mert itt arról is szó volt, hogy mennyi erdőtűzre került sor az elmúlt időszakban. Szeretnék utalni arról, hogy valódi katasztrófát éltünk át, mert a lengyel erdőkben is 80 ezer hektár égett le, ez Varsó területének a másfél szerese égett le erdőtűzben, ami iszonyatosan ijesztő, és ez, ezt, ezt a katasztrófa fát senki sem tartja a természetes jelenségnek, nem, ez egy természeti katasztrófa. És tehát igen, ez így egészen más alapokra érzi a dolgokat. Egy percben tudnak kérdéseket feltenni, és kérem tartsák be az időkereteket. Ezt követően majd az NV alelnöke fogja elnökön az ülést. Katolszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen az előadónak, hogy bemutatta ezeket a csodálatos képeket valóban nagyon nagy érdem az, hogy ilyen csodálatos erdők megmaradtak. A párizsi megállapodás mindannyiunk számára fontos, és a CO2 maximális abszorpciós rátát mindenképpen figyelembe kell venni. A biodiverzitásnak, illetve a környezetvédelmi céloknak is meg kell felelnünk. Természetesen örülök annak, hogy a védett erdőterületek növekednek, ugyanakkor itt van 9 millió hektár, amely kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a különböző erdő komplexusok kezelése hogyan történik, és hogy valóban kezelhetjük-e úgy az erdőterületeket, mint közös európai örökségünk, illetve hogy az Európai Bíróság ítéleteiről hogyan vélekednek. Köszönöm szépen, kicsit túlépte az időt, Müller asszony. Köszönöm szépen, én uh, Gutenberg úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni, hogy hogyan támogatják a, a magán uh, erdő tulajdonosok az Európai Erdőipari Konvencióval való tárgyalások felvételét. Hogyan látják ezeket? Hogyan látják a többi politikai terület befolyás gyakorlását a, a tulajdon viszonyaikra, hiszen nagyon célzottan beszélt az ideológiákról, a túlszabályozásról, és kérdezném, hogy elegendő-e az önök szerint, hogyha tudományos alapokon végzett hatástanulmányokat készítetünk az erdőgazdálkodás területén, mert hiszen itt ezeket a túlszabályozási tendenciáktól meg tudjuk egy védeni az erdőket, vagy pedig fog-e sikerülni az, hogy a többi politikai területnek a hatását vissza tudjuk bizonyosokig szorítani ezen a területen. Szájc úr, parancsoljon, mondja az elnök. Én Tomaszewski úrhoz, úrnak szeretnék feltenni egy Kérdés. Hadd kérdezem meg, én egy aktív erdőgazdász vagyok, hogyan tudja azt nekem elmondani, hogy, egy, hogy a világörökség részeként, amikor tényleges tűlevelű fák fákat vágnak ki nagyon nagy mértékben, és egyébként lombos fákat is, amelyek egyébként natura védelem alatt állnak. Kurzburg úr, tessék? doktora Tomaszewskiego <clears throat> w porozumieniu paryskim. E, Tomaszewski igazgató úrtól szeretném kérdezni, hogy a Párizsi Egyezményben elő lett irányozva, hogy e, az kibocsátás csökkentési szempontokat kell előtérbe helyezni az erdőkkel kapcsolatban, azonban ez a klímapolitika jelen pillanatban a stratégia nem bocsátja ezt annyira előtérbe. Litz úr, parancsoljon! mondja az elnök. Én Cukutenberg úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni. Ön rámutatott arra, hogy milyen sokoldalú az erdő, mennyiféle funkciója van, multifunkcionalitását az erdőnek, a tulajdoni viszonyokat és a szubszidiaritási elvet is kiemelte, és ugye itt az erdőgazdálkodási stratégiáról beszélünk, de azért sokszor kihallatszott, hogy sok olyan rendeletjavaslat érkezik, létezik az Európai Bizottság részéről, amely beavatkozna az erdőgazdálkodás területére. Itt az egyik a LULUCF, illetve egy és a harmadik pillér az pedig a klímapolitika lenne, hogy le tudná írni ezzel kapcsolatban azt, hogy az ön véleménye szerint, hogyha itt nagyon szigorú szabályok jönnek, akkor a multifunkcionalitás még megmaradhat-e, vagy pedig, ha ezek bekövetkeznek, akkor nem fogunk-e egy funkció, tehát egy funkció javára az összes többi kárára cselekedni. További kérdések? kérdéseket nem látok, mondja az elnök. Akkor most két és fél percben megadom a szakértőnknek a szót, majd utána folytatjuk az ülést. Thank you very much for these interesting questions. Köszönöm szépen a rendkívül érdekes kérdéseket. Talán az utolsóval kezdeném a LULUCF és a hibák kapcsán, amit Hát a multifunkcionalitás kapcsán azt tudom elmondani, hogy Tulajdonképpen a kérdésre a válaszom az, hogy nem. Hogyha hogyha megpróbáljuk megtartani egy bizonyos szinten a fakitermelést, akkor nem vesszük figyelembe az erdészeti források megújulását, pedig ez az egyik kulcsfontosságú kérdés a vidékfejlesztés szempontjából. Ez az egyik kulcsfontosságú kérdés, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk azt a 16 millió erdőtulajdonost megfogni és motiválni, hogy ezzel a legintelligensebb forrással, amivel itt az Európai Unióban bírunk, hogy ezzel megfelelőképpen bánjanak. A CO2 megkötés fontos, de nem az egyetlen aspektus, ezért úgy gondolom, hogy a LULUCF-nek arra kell koncentrálnia, hogy az erdő tulajdonképpen egy CO2 elnyelő, de itt van még a CO2 tárolás, illetve a CO2 helyettesítés is. Tehát a CO2 mitigáció szempontjából mind az elnyelés, mind a tárolás, mind pedig a helyettesítés rendkívül fontos, mint ahogy ez szerepel is a LULUCF-es javaslatban. Miller asszony kérdésére azt tudom elmondani, hogy az LBA, illetve a Forest Europe kapcsán igen, ezekre valóban szükség van. És meg kell néznünk, hogy melyek azok a jogi referenciák, amelyek számunkra fontosak. Tehát, hogy egyáltalán miért van ezekre szükség. Van körülbelül 400 olyan politikai eszközünk, amely közvetlen vagy közvetett módon erdőkkel foglalkozik. És hogyha itt nem állapítjuk meg a megfelelő referenciákat, akkor nem fog megfelelőképpen működni ez az erdészeti stratégia a referenciák hiányában. Mindenképpen páneurópai szinten kell, hogy megvalósuljon ez, és um, nyilván a szubszidiaritás elvének is um, érvényesülni kell. És hogyha ez páneurópai módon történik, akkor tényleg megfelelő eredményhez fogunk eljutni. Kato asszony az arról kérdezett, hogy ez mennyiben összeegyeztethető a párizsi megállapodással. Na most, európai, illetve német szemszögből is ugyanazt tudom elmondani. Európai szinten a felhasználás kb. 60-70%-on áll, tehát van itt még bőven mozgásterünk. Németország az Európai Unió legerdősebb területe, itt sohasem termelünk ki többet, mint amennyi visszanő, úgyhogy mi ehhez a nagyon egyszerű fenntarthatósági definícióhoz ragaszkodunk, hogy nem termelünk ki többet, mint amennyi nő kész. úgy vélem, hogy csak a fák kitermelésére koncentrálni nagyon szűk látókör, mert a megújulásra és a helyettesítésre is kellene koncentrálnunk. Köszönöm szépen, most Tomaszewski úrnak adom meg a szót. Jestem niezwykle wdzięczny za pytania. Igen, köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy ennyi kérdést kaptam a a Blalov Seva Naturparkkal kapcsolatban mert szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy itt félreértések adódtak ezzel kapcsolatban, és talán elmagyaráznám, hogy miért is szeretnék ezzel kapcsolatban néhány dolgot elmondani. Ez nem egy primer táj, ez a Belovezan park, hanem egy emberi aktivitás alapján jött létre már a háború előtt, hogyha megnézzük a Luftwaffe-nak a, fel, Luftwaffe a felvételei, már mutatják, hogy az Egyesült Államok archívumaiba is találtak uh, olyan felvételeket, amelyek aktívan mutatták, hogy itt már erdőgazdálkodást folytattak, tehát ez itt emberi tevékenység alapján lőttek létre ezek az erdők, és Lengyelországban is rendkívüli diverzitású erdős terület jött létre, nagyon kiegyensúlyozott funkcióval, ezeknek a az erdőknek megvan a maguk természetes szerepe, mint nyersanyagszállítók, és ez a nyersanyag, ez rendkívül értékes ökológiai szempontból, és egyébként így is használjuk fel házak építésére. Tehát összefoglalólag ez nem egy primér táj, ha, de akkor mit is jelent ez a természetes táj? Ez egy olyan erdős táj, amely önszabályozási folyamatok alapján alakul, fejlődik, és az ilyen önszabályozási folyamatok is megfigyelhetőek voltak egy-két, hekt, egy-két millió hektár erdő területen Európában. 60 ezer hektár terület természetes erdős terület, de a Velovieza természeti park, ez egy szinte egy ilyen sziget pozícióban van, és ezért meg kell, hogy tartsuk ezt a területet, hiszen ez primer tájakra emlékeztet, a, de megfelelő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásával. Az állami lengyel erdők ezen a területén a természeti parknak, természetvédelmi területnek, azt jelenti, hogy nem szabad bizonyos tevékenységeket végrehajtani itt, hogy megmaradjon a természetes jellege ennek. És tehát itt látható, hogy ez nem csak egy természeti terület, hanem egy ö, ö, itt megfigyelhető például az, hogy 80 ezer hektárt ö, tett tönkre egy, ö, egy bizonyos betegség, ami gyakorlatilag, illetve hát egy, egy erdőtűz, ami a Varsó területének a másfél szeresét tette ki. A a bírósághoz már beadtunk egy beadványt, amiben azt fogjuk kérni, hogy ennek a területnek a renaturalizációját szeretnénk végrehajtani, mert az állapota ennek a területnek ez a, a katasztrófa miatt nagyon leromlott. 20 millió egységnyi erdő érintett ettől, és tehát itt a, a, a természeti diverzitás ugyanezt nem szenvedte meg, tehát az egyes fafajtákat és alfajtákat meg tudtuk védeni. Egyszerűen csak azt tesszük, hogy amiket generációnk előttünk már megtettek, ezt mi folytatjuk a Párizsi Egyezmény keretében, mi a LULU CFL kapcsolatban pedig ez 2024-ig lehetővé fogjuk tenni azt, hogy ezek az erdők lehetővé tegyék a Párizsi Egyezmény betartását, és és így sikerüljön a, a CO2 koncentráció visszaszorítása a légkörben. Az elnök asszony mondja, hogy sajnos egy előre megbeszélt ülésre kell most, hogy elmenjek, és azért el kell, hogy hagyjam őket, de átadom a szót a kollégámnak a másik szakbizottságtól, az ITRE szakbizottságtól. Köszönöm szépen. Nézzük a következő részt, nézzük a következő szekciót, hogy kik lesznek a hozzászólóink az Európai Uniós Resource Network a FERN részéről. Hanna Ahónak fogom majd megadni a szót. Hanna, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a klíma és az erdők témakörében megszervezett konferencián. A pozitív üzenetem az, hogy tényleg nagyon sok potenciál rejlik az erdőkben, ezek segítenek majd nekünk abban, hogy betartsuk a két fokos célkitűzés, ugyanis az erdők tényleg alkalmasak arra, hogy lehűtsék a környezetet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az erdők maguk is lehetnek a felmelegedés okai, és már azt tudjuk, hogy a talaj, illetve a növény takaró változása miatt már így is az 50-es évek óta nagyon komoly felmelegedés történt, méghozzá globális szinten. És az Európai Unió maga is és az Európai Unió, illetve az európai területek is hozzájárultak a felmelegedéshez 1750 óta. Nagyon komoly változás történt az erdők területén. Nagyon sok erdő terület eltűnt, illetve az erdőkön belül is a az örök zöldek, illetve a lombos növények aránya megváltozott. Na most mit tudunk az erdőkről és ezeknek a környezeti kihatásairól? Azt tudjuk, hogy a klíma számára a biodiverzitás szempontjából gazdag területek a jók. Itt nagyon jó a CO2 tárolás és megkötés, akár száz évig is megtörténhet itt a CO2 tárolás hogyha gazdag biodiverzitás szempontjából egy terület, akkor ez a genetikai sokszínűség és ez a biológiai sokszínűség oda vezet, hogy ezek az erdőterületek természetesebbek és ellenállóbbak, ez pedig nagyon jó hír. A rossz hír az, hogy nincsenek jó állapotban ezek az erdők összesen 2-3 százalék teljesen érintetlen erdőterület van. Sajnos az összes többi területet már érinti az erdőírtás, több mint 500 faj már elveszett. Ezen a képen egy Natura 2000-es terület látható, tehát az Európai Unió természeti jogszabályainak az egyik legfontosabbja, és hát itt látható, hogy itt teljesen kivágtak mindent, tehát így védjük az erdőinket. Nézzük, hogy mi történik az erdők ki, környezeti kihatásával. Tehát maguk a CO2 elnyelők csökkennek 2009 és 2015 között körülbelül 10 százalékos csökkenést láttunk. A becslések szerint, hogyha egy kicsit előrelépünk, mondjuk 2030-ra, akkor még nagyobb csökkenést láthatunk majd a CO2 elnyelők tekintetében. És hogyha a 2050-es évnél is tovább tekintünk, akkor is azt látjuk, hogy ezek a trendek megmaradnak. Legalábbis ezek a becslések azokra a politikákra alapoznak, amelyeket a tagállamok most alkalmaznak. Tehát nézzük, hogy a több erdő kitermelés hova vezet. Az erdő kitermelés tulajdonképpen további kibocsátásokhoz vezet. Sajnálom, egy kicsit kicsi ez a grafikon, de az üzenet tulajdonképpen az, hogy az egész erdőből, az erdő a fák kivágása után a CO2 50%-a elvész, és több mint 100 évre van szükség ennek a szén megköt, ennek a megkötött szénnek a pótlására, és hát 100 év nagyon sok idő. Természetesen az is fontos, hogy mire használjuk fel ezeket a fákat. Az összes kivágott fának az egy ötödét hosszú távú vagy hosszú életű termékekhez használják fel, a többiből pedig papír lesz, vagy pedig papírmassa. Ez pedig így nem fenntartható, és a teljes fák elégetése pedig rendkívül rosszat tesz a környezetnek hogyha máshogy használnánk fel ezeket a fákat, például, hogyha ott maradhatnának az erdőben, és CO2-t köthetnének meg, akkor sokkal kedvezőbbek lennének a számunkra. Itt ezek a képek Finnországból, Franciaországból, Szlovákiából azt mutatják, hogy energiacélra egész fákat égetnek el, ami nem fenntartható. Egyre több energiára lesz szüksége az Európai Uniónak, és úgy tűnik, hogy 2020-ban az összes, illetve 2030-ban az összes kivágott fát el fogják majd égetni energiatermelés szempontjából, és akkor ezek a fák ugye eltűnnek, és csak az égetésből kibocsátott gázok pedig kijutnak a levegőbe. Tehát ez a fa energia célra nem fenntartható stratégia, ráadásul ezáltal ugye megszűnnek a CO2 elnyelők is. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az emissziót, a kibocsátást az egyik ágazatból átvisszük a másik ágazatba. Tehát lesznek csökkenések az egyik ágazatban, de ezek utána megjelennek egy másik ágazatban, tehát összességében nettó kibocsátás szempontjából 2030-ig nem lesz csökkenés. Ez pedig azt jelenti, hogy Finnországban 2030-ig nem lehet hatékonyan csökkenteni a CO2 kibocsátást, ami rendkívül rossz hír. Ez tehát azt jelenti, hogy egy rossz politika mennyire visszaveti a valódi fejlődést és előrehaladást. Úgy tűnik, hogy Európában nehezen fogunk eljutni a párizsi megállapodás eredményeihez, ahhoz nagyon mély és nagyon gyors kibocsátás csökkentéshez kellene eljutni. Hát mit is tehetnek önök, európai parlamenti képviselők, Odafigyelhetnek arra, hogy minden emisszióval kapcsolatos jogszabályt betartsanak, hogy ezek valóban cselekvésekké váljanak. A gazdasági ösztönzők rendkívül fontosak, önök is odafigyelhetnek arra, hogy mindig legyen megfelelő jogszabályozás a CO2 elnyelők kapcsán, a megújuló energiaforrások kapcsán is, hogy senki semmilyen módon ne támogassa azt, hogy egész fákat égetnek el energia céljára, illetve az erdők megújulására is oda kell figyelni. De azért a végén pozitív hanggal zárnám az előadásomat, mert szeretném elmondani, hogy vannak biztonságos és hatékony módjai annak, hogy kivonjuk a szenet a az atmoszféránkból. Megvannak a régi, nagy, magas széntartalmú erdők. Meg lehet állítani az erdőírtást, a megfelelő gazdálkodásokkal, illetve a megfelelő növényekkel lehet javítani a helyzeten. Tudunk segíteni a biológiai sok színűség megtartásában. Hagyhatjuk az erdőket hosszabban élni és érettebbé válni. Csökkenthetjük a kivágási szinteket és az erdőírási szinteket. És a végső szlájdomon azt szeretném elmondani, hogy nincs vesztegetni való időnk, azonnal tennünk kell valamit, és mindegy, hogy honnan jön az emisszió, hogyha ez kikerül az atmoszférába, úgyhogy most kell fellépnünk, amihez mindenkinek kitartást kívánok. Köszönöm szépen, és az utolsó előadónk Jána Beck. Öné a szó. Köszönöm szépen, hallanak? Nagyon lekötelez, hogy meghívtak erre a rendezvényre. A jelentésünket megtalálják a honlapunkon, illetve itt az asztalon, és vihetnek belőle egy példányal. Az IASZAK képviselője vagyok, a szakpolitikai erdészeti tanácsadók dolgoznak itt. A jelentésen 19 szakértő dolgozott, 14 különböző európai országból érkeztek. Ez egyfajta tudományos kísérlet volt arra, hogy az erdő fenntarthatóságát és sokféle funkcióját bemutassuk Európában. Én módon reagálnék az előttem szólókra. Ezen az első szlájdon van a fő mondani valóm, aztán majd részletezem ezeket a következő szlájdokon. Mindenek előtt a tagállamok egyértelműen nem képesek felvállalni azokat a globális kihívásokat, mint az éghajlatváltozás és a biodiverzitás hanyatlása nemzeti erdészeti politikákkal. Tehát EU szintű iránymutatásra van szükség, átlátható szakpolitikákra és ösztönzőkre. Azt is hangsúlyoznánk, hogy a LULU-CF rendeleteknek átláthatóaknak kell lenniük, és nem szabad, hogy megengedjék, hogy más ágazatok emisszióit ö, át transferálják az erdészetre, anélkül, hogy a valóságban a nettó emisszió mértéke csökken, úgy tűnik, hogy van ilyen szándék. Az utolsó harmadik mondandóm pedig az, hogy a leghatékonyabb módja a kockázatok elkerülésének, például a Bielovézsa erdő esetében az erdők öngyógyító képességének javítása, illetve a párizsi biodiverzitási célok elérése annak érdekében, hogy az erdők jobban megköthessék a karbont, és ehhez eszközökre van szükség. A jelentésben megtalálják az EU erdők jellemzőit, fel kell ismernünk, hogy nagyon sok színűek az erdők, ökológiai, történelmi, klíma szempontok, kezelési, tulajdonlási sémák nagyon különbözőek, az elmúlt évtizedekben növekedett az erdők területe, mert több erdőt telepítettek, mint amennyit kitermeltek. Ugyanakkor a biodiverzitás nyomás alatt van az erdőgazdálkodás. Nagyon fontos terület sok nemzeti gazdaságban, ahogy azt hallhattuk. A szubszidiaritási elv miatt a a tagállamok a nemzeti hagyományaik alapján alakították ki az erdőgazdálkodást, és nem annyira a globális kihívásoknak megfelelve, amelyekkel foglalkoznunk kellene. Hangsúlyoznunk kell, hogy az EU-ban mm, egyértelmű ösztönzést kell teremteni annak érdekében, hogy a tagállamok javítsák az erdőgazdálkodást a hagyományok figyelembevétele mellett. Ahogy Hanna is mondta, az erdők igazából karbon megkötő, karbon tároló eszközök, ezért nagyon fontos lenne jól kezelni őket. A kitermelt szén, az erdőkből kitermelt szén tíz év alatt újra az atmoszférába, a légkörbe jut. Fontos, hogy uh, az erdőkből hosszú távú termékeket gyártsunk, és ne gyorsan felhasználható tűzifát és papíripari termékeket. Nagyon fontos a bioalapú gazdálkodás, ugyanakkor megvan a veszélye annak, hogy a bioenergia felgyorsítja majd inkább, mint sem fékezi az éghajlatváltozást, hogyha az erdők kárára történik a felhasználása. A biodiverzitás hanyatlóban van az erdőkben, az egész EU-ban fontos megtervezni, hogy hogyan lehet a biodiverzitást fenntartani. Hogyan lehet az éghajlat szakpolitikában figyelembe venni Eh, az erdők szerepét. Ugye nagy a nyomás, és nincs garancia, hogyha az erdőket energiaelőállításra eh, használjuk, akkor eh, megtartható a karbon megkötő szerepe is. az országspecifikus erdő referencia szinteket hogyan határozzuk meg. Nagyon fontos a nettó karbon kibocsátás figyelembevétele ebből a szempontból. Nem szabad, hogy a nem ETS szektorokból a LULCF keretében az erdőkre terheljék a, ki, a kibocsátásokat. Társadalmilag optimális egyensúlyra van szükség a karbon megkötés és a fa felhasználás között. A karbon megkötés figyelembevétele optimalizálhatja az erdőgazdálkodást. Az a jó hír, hogy a termelő erdők kétféle módon is használhatóak, és a karbon megkötés mellett faanyagot is termelnek. Az északi országokban például a tanulmányok elemeztek egy csomó adatot, és az a konklúziójuk, hogy a lábon álló erdő az egyik legolcsóbb eszköz a karbonkibocsátás csökkentésére tehát 10-50 eurós szerény karbonárnál is érdemes erdőket fenntartani. Hogyan lehet a megfelelő ösztönzőket kialakítani az országok és az erdő gazdálkodók számára, erdő tulajdonosok számára? A karbon megkötés pozitív externália, a karbon kibocsátás a kitermelt fa, fa révén negatív externália. Piaci beavatkozással kell ezt kontrollálni. A tisztító jutalmat kap a szennyező fizet elv alapján a karbon megkötést támogatása például Kanadában és Új-Zélandon már megindult gazdaságilag milyen az értelmes erdőgazdálkodás, és hogyan lehet a multifunkcionalitást javítani. Nem a maximális terméshozamra kellene összpontosítani, hanem az alatt változás kockázataira, a sokféle funkcióra, és azt javasoljuk, hogy a sokfajú heterogén erdőt helyezzük előtérbe, mert ez egy magasabb szintű ökoszisztéma, és a jövőben nagyon nagy hasznát vehetjük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Néhány percünk maradt a vételre. Kérdezném, hogy ki akar hozzászólni, és le is zárnám hamar. Buda Egnyú, ura Kádenbach asszony, és Jár úr. Ezzel le is zárom a is, tehát Buda úr az első Egy perc, legyen kedves, mert nagyon kevés az időnk. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Nagy figyelemmel hallgattam az előadásokat, de egy hiányosságra lettem figyelmes. Nem tudom, hogy jártak-e önök például vidéken. Vidéken fával fűtenek. Nincs alternatívája ennek a fűtési módnak, és hát az embereknek valamivel fűteniük kell az otthonukat, nincs sok olajuk, ez a probléma. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak megoldást kell találni erre a problémára, és szeretnék rámutatni erre a problémára a megújuló energiákkal, napenergia szélenergia. Minnyáján tudjuk, hogy problémás az erdők kezelése, és persze mindenki azt szeretné, ha megmaradnának az erdők, és sajnos nagyon sok erdőt kitermelnek, sok külső, külföldi cég zsákmányolja ki a román erdőket, pedig alternatívát lehetne találni a fűtési szükségletre. Meg kell találni ezt az alternatívát, köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Egnyúr, tessék. Listening to this present Köszönöm szépen. Hát hallgatom itt ezt a prezentációt, és az az érzésem, hogyha csak úgy otthagyjuk a fákat, hogy éljenek, akkor csak örökkön, örökké tárolják és elnyelik a CO2-t, de hát a valóságban egyszer csak meghalnak, elrohadnak, és a rohadásból is mindenféle kiút az atmoszférába, vagy pedig utána kivágják ezeket a fákat, és vagy elégetik, vagy papírt készítenek belőlük, de a végén aztán a papír hulladékot is elégetik, tehát valahogy ez a CO2 mégiscsak visszajut a természetbe. Tehát ezek a fák, hogyha ott, hagy, ott maradnak, ahol vannak, akkor is egyszer elrothadnak, kicsike élőlények, szétrágják és felbontják őket, és akkor is kibocsátják magukból valahogy is valamikor ezt a CO2-t, ami mindenképpen visszakerül a levegőbe. Tehát ezt az életciklust nem lehet megállítani. És ne feledjük el, hogy minél több a CO2 a levegőben, annál gyorsabban nőnek a fák. Köszönöm szépen. Kadenbach képviselő zárhatja le ezt a kérdéskört. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem beszéltünk arra a lehetőségről, hogy a fákból egyszer ugye átalakult gyémántok is lehetnek érdekes, hogy erről a forgatókönyvről nem beszéltünk, na jó, de most félretéve a tréfát, azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy részletekbe menően foglalkozunk erről a kérdésről. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy itt állnak a fák egymás mellett, amiből létrejön egy erdő, és ezzel az erdővel kezdeni kell valamit. Tehát az erdő azért kicsit több, mint fák egysége, vagy fák összessége, ahhoz, hogy létrejöjjön valóban egy fenntartható és hasznos erdő, ahhoz erdőgazdálkodásra van szükség, ahhoz szakértelemre van szükség, És amikor arról beszélünk, hogy mit lehet csinálni a fából, mondjuk fűteni lehet vele, vagy energiát lehet termelni, akkor nem elég csak kivágni ezeket a fákat, hanem fontos tudni, hogy bizonyos célokra a fák melyik részét lehet például felhasználni. És szeretnék visszatérni valamire, ami az imént jutott az eszembe, vagyis arra, hogy a klímaváltozás is tulajdonképpen fenyegeti az erdőket. Nálunk volt erre számos példa. Egy erdő, amelyet jól kezelnek, az ugyanolyan jól ég, idézőjelben, mint egy rosszul irányított erdő. Már hogyha visszatérünk az iménti erdőtüzek kérdésére. És azt se feledjük el, hogy termőterületeket, mezőgazdasági termőterületeket veszítünk, hogyha erdőterületeket akarunk nyerni, és ezen a kérdésen is gondolkodnunk kell. Köszönöm szépen. Nőnek az erdők, és valóban elnyelik és tárolják a CO2-t és mint ahogy az előttem szóló is elmondta, én is szeretném tudni, hogy mi az önök véleménye a tűzifáról, mint fűtőanyagról. Ugyanis valóban nagyon sokan fűtenek fával, de azért mindannyian tudjuk azt is, hogy milyen különböző felhasználásai vannak a fának és a tűzifának. Szeretném tehát felhívni az önök figyelmét erre is. hogy hogyan lehet hő előállítás céljára, vagy energia előállítás céljára felhasználni a fákat. Köszönöm szépen, most az előadóknak fogom megadni a szót, fejenként 3-3 percre tessék. Hanna, hol lesz az első? Köszönöm. Szeretnék reagálni az elhangzottakra azzal, hogy elmondom, hogy amikor klímaváltozásról, a biodiverzitás fenntartásáról és az erdőkről beszélünk, akkor egyértelműen megjelenik, hogy ahol nagyobb a biológiai sokszínűség, ott nagyobb az ellenálló képesség is. Tehát ez a kettő mindenképpen kéz a kézben halad, így ebből a szempontból win-win helyzetet elérni nem is olyan nehéz. Aztán, hogy milyen alternatívák lehetnek vidéki területeken a fűtésre, hát a jó hír az, hogy vannak alternatívák, csak ezek az alternatívák ugye nem annyira széles körben hozzáférhetőek. Vannak a hő a hőszivattyúk, vagy pedig a geotermikus energia felhasználása, csak természetesen ezek nem annyira egyértelműen hozzáférhetőek, mint a fával történő fűtés az imént elhangzott, hogy amikor a fák elpusztulnak, akkor CO2-t bocsátanak ki. Szerintem nagyon fontos, hogy ebben a vitában megfelelő idővonalon gondolkozzunk. Mint ahogy látszott már a prezentációm utolsó szlájdján is, hogy körülbelül 10-20 évünk van azelőtt, hogy egyértelműen láthatóak legyenek a negatív következmények, és a politika csinálás eléggé lassan halad. Tehát, hogyha az elkövetkezendő 10 vagy 20 évben megfelelőképpen kezeljük a fát, akkor talán elkerülhető az az óriási katasztrófa, ami egyébként ránk vár a klímaváltozás szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most Jana Becknek adom meg a szót. Tulajdonképpen csatlakoznék ahhoz, amit Hána már elmondott, vannak más fűtési lehetőségek, például szélenergia, napenergia felhasználása, tehát kiváltható a fával történő fűtés. De nagyon fontos, hogy itt is előre gondolkodjunk 20, akár 50 évre. Ezek a megoldások, mind az energia, mind a fűtés szempontjából, mármint ezek az alternatív megoldások, folyamatosan olcsóbbá válnak. Tehát, hogyha a jövőben gondolkodunk, akkor nem csak az olajra és a szénre gondolhatunk, mint a fa kiváltó alternatívái. A fák meghalnak, ez így van, és akkor CO2-t bocsátanak ki, ez is így van. Ugyanakkor rengeteg CO2-t szívnak magukba és nyelnek el, miközben nőnek. A Párizsi megállapodás és a 10-20 éves keret, ami rendelkezésünkre áll, mégiscsak arra int minket, hogy mindaz a CO2, ami itt van a levegőben, folyamatosan melegíti a levegőt. Tehát ezeknek a kibocsátásoknak ez a klímára gyakorolt hatása. Lehet, hogy száz év múlva így is úgy is az a fa, amit ma kivágnak, meghalna és kibocsátaná co 2 de azt akkor bocsátanak és nem most. a bioenergia, illetve a gyors rotációs vetési rendszerek már nagyon sok helyen alkalmazottak és működnek. A politika szempontjából vannak problémák, vannak hiányosságok, és ezek a gyors rotációs erdők, illetve az energia felhasználásra termelt erdők esetében nagyon sok vizet kell felhasználni, nagyon sok tápanyagot kell adni ezeknek, a fe, ezeknek az erdőknek, tehát ezeknek a környezeti kihatása nagyon nehéz. Meg kell tehát nézni, hogy ezeknek az alternatíváknak a valódi, tiszta környezeti nyeresség hozama mégis mennyi. Végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak a nemzeti ambiciózus fellépések, hogy el tudjuk érni a párizsi célkitűzéseket. Tulajdonképpen ez az egész munkánknak az üzenete, és mindenkit arra ösztönöznék, hogy olvassa el a jelentésünket. Köszönöm szépen. Az időnk tulajdonképpen már lejárt, úgyhogy csak arra van időm, hogy köszönetet mondjak a bizottság képviselőjének és a meghívott vendégeknek, hogy ezt a rendkívül sok rétű témát megtárgyalták velünk a mai napon. Azt hiszem, hogy elég nehéz egyensúlyt találni a fa felhasználás, illetve a környezeti tényezők között arra tudok csak ígéretet tenni, hogy a parlamenten belül megpróbáljuk majd elérni ezt az egyensúlyt. Köszönöm szépen. Szikierszki úr, köszönöm szépen. Én még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy az erdészeti intergrupnak lesz majd ülése az 5G1-es teremben ahol szintén ki fogunk majd térni ezekre a kérdésekre, illetve ne feledje senki a karácsonyi koktélt sem. Az ezzel kapcsolatos információt már elmondtam az ülés elején. Köszönöm mindenkinek.